parlament ülésein üdvözlöm az új kollégákat. Most a munkatervre térünk rá, a mai napirendre. Szeretném önökkel közölni, hogy a frakciókkal történt egyeztetés után a következő napirend módosítást javaslom. Először a tanács és bizottság nyilatkozai következnek az EU-Törökország csúcs találkozóról. Ez lesz a mai első napirendi pont, javaslatom szerint. És így a szavazásra fél órával később a tervezetnél, vagyis 7 órakor, 19 órakor lesz. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek ellenvetése? Nem látok jelentkezést, akkor ezt eldöntöttük. Az elnökök érdekezlete ma a javaslatot fogalmazott meg a TAXE bizottság mandátumának meghosszabbítására, TAXE 2 név alatt, a szakbizottság kompetenciái ugyanazok lesznek, mint az előző tagszabizottságnak, de ennek a bizottságnak a tagjait véglegesíteni kell. Az ezzel kapcsolatos határozatot még a mai szavazás során határozati javaslatot ö, meg fogják kapni megszavazás céljából. Az a kértekezlete egyhangulag szavazott erről, van-e önöknek mégis ellenvetése? akkor erről ma szavazni fogunk. Ha további megjegyzés nincs, akkor a mai ülés napirendjét elfogadottnak tekintem. Köszönöm. Akkor térjünk rá az érdemi napirendi pontokra. Az EU-Törökország csúcs találkozóról történő beszámoló